36. Még egy szavazó hiányzik. Lezárom a szavazást. Most már mindenki szavazott. 33-an mellette, ketten ellene tartózkodás nincsen. de asszony, <laughs> megvan a kártyája? Nagyon jó. Akkor elfogadtuk a jelentést. Gratulálunk a jelentés készítőjének. Akkor következik a azonos projekt kapcsolatban, de ebben az esetben Lombardiában, Salvador Garriga az előterjesztő. Hét módosítónk van Darden kollégától. Vehetem ezeket blogban? Nem? Jó, a jelentés nem lehet van. Egyes módosító mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva, kettes módosító mellette, ellene. Liberálisok. Tartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellene. Egy ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene ketten ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as a szóbeli módosítással, aminek a szövegét megkapták mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 9-es a liberálisoktól a jelentéstevő ellenzi, de kiesik, mert a 8-asat elfogadtuk. Tehát zárt szavazás, végső szavazás elektronikusan, kártyája mindenkinek megvan, megnyitom a szavazást. Szavazzanak, szavazzanak. Egy szavazó még mindig hiányzik. Egy szavazat hiányzik, ébredjenek fel. Lezárom a szavazást. 33-an mellette, ketten ellene, tartózkodás nincs, elfogadtuk. Akkor következik a Katrin Trotmannak a jelentése az európai szemeszterről. Három módosítása van a jelentéskészítőnek, lehet blogban mellette, ellene. Négyen ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító, mint új bekezdés, Carvalho Négyes, el, elnézést, átugrottam a négyeset, akkor előbb a négyes, Carvalho mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Ötös, a szóbeli módosítással, aminek az van, hogy mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Zárszavazás elektronikusan. Lezárom a szavazást, mindenki szavazott, gratulálok. 33 van mellette, ketten ellene, egy tartózkodás, ugyanannyi. Catherine Trautmann. És akkor következik a Eider Gardial Rubial. Nagyon hosszú a címe, nem mondom el, mert több lenne, mint a szavazás. Akkor javaslom, hogy blogban szavazzunk a 7-es, 2-es és 5-ös módosítókról, amelyek ugyanazt mondják. A szerző támogatja mellette, ellene, Jaj, elnézést! Elektronikusan. Elektronikusan. Szavazzanak, szavazzanak, 36, rendben, lezárom a szavazást, 23-an mellette, 13 an ellene tartózkodás nincs, elfogadtuk, 8-as módosító, itt részenkénti szavazás van, első rész, hogy vegyük, vegyük ki a Four Member States 20, ez kohéziós politikát, mellette, ellene, tartózkodás, ugyanaz az erőviszony, második rész. A 2011 13-ig való meghosszabbítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva kicsit más többséggel. 9-es mellette, ellene, tartózkodás. Most ele, mellette vagy ellene szavaztak? Helga is mellette? Akkor elnézést újra kezdem. Ki az, aki mellette szavaz? A kilences módosítóról van szó. Ki az, aki ellenzi? Tartózkodás. Nos, akkor a címe egyes módosító kett, ö, ellene liberálisok és artungor tartózkodás többen mellette. Akkor a preambulumokban a hármas módosító mellette ellene liberálisok, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes, Guéjé, amely kompatibilis a hármassal. A mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. tizenegyes a Guétól, ugyanúgy, mint az előbb, kompatibilis mellette Heider és a szocialisták, és a GUE ellene, többség elutasítva hatos, nem akarják, hogy megszavaztassam. Jó, nem baj, akkor szavazás, végső szavazás. Harminchat, harminchét. Most már ez túl sok lesz a végén. Valaki betette a kártyáját, annak viszont ki kellene vennie. Megállítjuk a szavazást. 26-an mellette, 8-an ellene, ketten tartózkodtak elfogadva. Utolsó szavazás Jutta Hauk jelentéséről a GNSS ügynökség létrehozásával kapcsolatos módosítás blogban. Mindenki egyetért? Egyetért mindenki, hogy blogban szavazzunk? Akkor blogban. Akkor egyetlen egy szavazás lesz, egyben blogban szavazás és záró szavazás is, elektronikusan. Elektronikusan blokk és zárszavazás egyben. Jutta Hauk. Juta, vagy mindent, vagy semmit választunk. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 35 e mellette, egy ellene. Van egy rossz indulatú valaki, és tartózkodó nincs. azért megmentették a pluralista karakterét az intézménynek, mert egyébként sztálinista lenne a dolog. Akkor a szavazást befejeztük, még vannak különböző átcsoportosítások. A költségvetés harmadik szakasz, 213-as költségvetés harmadik szakaszával kapcsolatban a néppárt közvető Giovanni Laviát senki sem tudja helyettesíteni. Így akkor én fogom elmondani az előadónak a javaslatait, ha ide adják a jegyzeteket. vous avez la présentation dans le News. A Kobu News-ban láthatták a tájékoztatót. 12-es és a 15-ös azok valójában a, azon szavazásoknak felelnek meg, amit most a ö, globalizációs alkalmazkodási alapról szavaztunk. Tehát azt javaslom, hogy blogban szavazzunk, szóval erősítsük meg azt, amit tartalmilag megszavaztunk mellette, ellene. Tartózkodás. Köszönöm. Tehát logikus, ugyanaz lett az eredmény, mint az előbb. Tehát a 12-es, 15-öst elfogadtuk. Ami a 20-as átcsoportosítást illeti, arról van szó, hogy egy 2013-as költségvetésbe egy tartalékot állítottunk be arra, hogy várjuk a kellő információt. Ezt meg lehet szüntetni, mert a jelentéskészítő megkapta az információkat. Tehát ez egy 12 millió 750 ezer eurós átcsoportosítás kötelezettségvállalásba és 7,5 millió kifizetésben mellette, ellene, Artongó tartózkodás elfogadva. Ami a A többiekről is szavazhatunk, ugye? Ezek is ö, tartalék felszabadítások. A tartaléknak nincs tartalékja, ugye? Tehát a jelentés készítő szerint a ö, tartalék feloldható, mert ö, a feltételek teljesültek. 24-es mellette ellene tartózkodás, akkor elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Nagyon jó ami pedig a többi részeket, szakaszokat illeti. Derek Vaughan itt van, úgyhogy átadom neki a szót. Thank you, Chair. I have, uh, two, uh... Köszönöm, elnök úr. Két uh, átcsoportosítási uh, kérelem uh, van előttem. Az első az a szembevőszéktől érkezett 145 ezer eurós uh, kicsi összegről van szó, épületeket ürítettek ki, és a bérleti díj megmaradt így. Ezt a pénzt szeretnének szeretnék átcsoportosítani különböző költségvetési tételekbe. Horvátország vétele, illetve munkatársak felvétele, ajánlom, hogy szavazzuk meg. A második a parlament saját költségvetésével kapcsolatos, Valószínűleg emlékeznek rá a kollégák, hogy 1 millió eurós EMAS tartalékot képeztünk, azzal, hogy öt dologra lehet majd ezt kifizetni. Az egyik a videokonferencia létesítmények kialakítása, ami környezetvédelmi szempontból jó, és pénzt is takarít majd meg hosszú távon. A második az étkeztetéssel kapcsolatos környezetvédelmi szempontból, a harmadik pedig ökológiai hulladékgazdálkodás, hoz kötődik a munkahelyeken, különböző ö, szemeteseket helyeznének el. A következő a ö, környezetbarát szállítójárművekre kerülne elköltésre. Az utolsó pedig az Európai Parlament munkatársainak, és ha akarják, akkor a képviselőknek ö, normál, illetve elektromos kerékpárok beszerzését szolgálná. Ö, tehát 1 millió eurós átcsoportosítási kérésről van szó, és én, is, én azt javaslom itt is, hogy támogassuk ezt a kérést. Nagyon jó, kedves kollega, köszönöm. Tehát elektromos kerékpárok a képviselőknek, és normál kerékpárok a munkatársaknak. Hartong úr! Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne egy kis megjegyzésem a számvevőszéki elcsoportosítással kapcsolatban. VAB 0613. Nagyon sajnálom azt, hogy 10 ezer e, euró miatt kell ezzel foglalkoznunk, ami igazából csak kis kiadásokra vonatkozik. Je ne sais pas si c'est uniquement le café. Enfin, j'espère qu'il y a nem tudom, hogy csak a kávéról van-e itt szó, vagy energizálóbb italokról is. Jelentéskészítő úr. Igen, ez egy kicsi része az átcsoportosítási kérésnek. 10 ezer euróról van szó, ami több mindenre vonatkozik, fénymásoló, gépek, beszerzés, stb állítólag több italt is fogyasztanak. Nem tudom, hogy ez a forró nyár miatt van-e. Ugye 10 euróról van szó, alacsony összegről, csak konzultálnak erünk, ez egy, ez egy technikai elcsoportosítás. Én nem hiszem, hogy itt most érdemes lenne vizsgálni, hogy elutasítsuk-e, hiszen tényleg a küszöb alatt van ez a kicsi összeg rendben, ezzel együtt Hartong úrnak igaza van, oda kell figyelni arra, hogy hogyan címkézzük meg az átcsoportosítási kérelmeket. Jó, akkor a szembevőszéki kérelemmel kapcsolatban ki van mellette, ellene? Egy-két 3 tartózkodás, akkor elfogadtuk. A parlamenti kéréssel kapcsolatban ki van mellette? Kerékpárok, ugye? Ellene? egy ellenszavazat. Tartózkodás, elfogadtuk. Aztán a parlamenti hivataltól kértünk még egy átcsoportosítási kérelmet, de egyetlen nyelven csak. Méghozzá ezt a nyelvet csak én beszélem, úgyhogy jogilag nem lehetséges erről szavazni. Legközelebb szavazunk majd róla az épület politikával kapcsolatban, Monika, érkezett valamilyen anyag? Monika, Buildings Policy, van valami? Mal wird die IBA kommen und es wird uns... Gondolom, hogy a következő alkalommal majd eh, még eh, fog benne. Nagyon jó. Votes sont terminés. Nagyon jó, akkor a szavazás ezzel lezárult. Alors, je vous propose euh, de euh, donner la parole à notre azt javaslom, hogy adjuk most euh, át a szót a jogtanácsosunknak. Hol is van Benála úr? Szokatlan nekem ez a nagy terem, a kobú terem. Általában a trilógusra szoktuk használni ön jó hírt hozott, amit el fog magyarázni, és át is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy elmagyarázhatom ezt a fontos ítéletet. Van egy csomó jogvita a költségvetés területen, amiről megfeledkezünk. Az első ügy 79-es, 83-84-ben jogorvoslati kérelmet nyújtottunk be, aztán 86-ban a tanács ellen mulasztásért, aztán a költségvetési szaldó pozitívuma, negatívuma kapcsán született újabb ítélet, és most megint egy elég jelentős ítélet született, ugyanis a Lisszaboni helyzetet fog fogja ez stabilizálni. Elég jól érthető ítéletről van szó, de azért összegezni fogom. Az első konklúzió az, hogy az Európai Parlament elnöke egyértelműen az egyetlen hatóság, aki megállapíthatja a költségvetés elfogadását. Na most ebből ered a jogvita tehát az elnök költségvetés aláírási jogköre 1979 áprilisi állapot óta van így. korábban a tanácselnöke írta alá a költségvetést, és a tanács kétségbe vonja, hogy a parlament elnökének lenne aláírási joga a tanács egészen tegnapig elavultnak minősítette a 86-os ítéletet, mi szerint az Európai Parlament elnöke állapítja meg hivatalosan, hogy a költségvetési folyamat lezárult, és véglegesen elfogadták a költségvetést, és ett től számítva hatályos a költségvetés a tagállamok számára is. Az Európai Parlament elnöke egy külön objektív jogi aktus révén hagyja jóvá a költségvetést. Ezt az aktust nem külön hatóságként, hanem az Európai Parlament elnökeként fogadja el. A tanács úgy ítélte meg, hogy Lisszabon óta megváltozott a helyzet, mert a költségvetési jogalkotási folyamat különleges folyamat, és mivel jogalkotási eljárásról van szó, jogalkotási aktusra kell sort keríteni, amit aztán valakinek aláírásával kell ellátni, és ez nem egyértelmű, hogy az Európai Parlament elnöke a tanács úgy ítélte meg, hogy a tanács elnökének és a parlament elnökének is alá kell írni a jogi aktust, a 314 per B cikk pedig azt mondja, hogy a parlament elnökének kéne ugye aláírni a, a költségvetést. Az Európai Bíróság radikálisan fogalmaz, a következő döntést hozta, a költségvetési folyamat nem a tanács és a parlament elnökének közös aláírásával zárul, a 314-es cikk alapján az Európai Parlament elnöke az eljárás szabályosságának ellenőrzése után megállapítja, hogy a költségvetést véglegesen elfogadták, és ez az utolsó szakasza a költségvetési eljárásnak, ettől kezdve válik hatályossá a költségvetés a korábbi LK szerződés 203-as cikke, ami megfelel a 314-es cikknek, azt írja elő, hogy az Európai Parlament elnöke, mint az Európai Parlament vezetője hozza meg ezt a döntést. És innentől a 86-os ítélet szövegét ismétlik meg. Aztán a kérdésnek van egy olyan része is, hogy az Európai Parlament elnökének mekkora a hatásköre, tehát hogy mit is tesz, mit is jogosult tenni, amikor aláírja a költségvetést a 60-as, 67-es pont az ítéletben úgy szól, hogy megállapodás született a tanács és a parlament között a 2011-es költségvetésről, de a hivatalos formába öntésről nem tudtak megállapodni. Ettől függetlenül 2010. december 15-én az Európai Parlament elnöke meg tudta állapítani, hogy az eljárás szabályosan lezajlott, és így hatályba lépett a költségvetés tehát az nem vetődik fel, hogy az Európai Parlament elnöke ne tisztessége, nem tisztességesen járt volna el, csak ő maga vonhatja a költségbe a, költségbe, a költségvetési eljárást. Na most milyen következménye van ennek a költségvetés természetére vonatkozóan? Hogy is néz ki ez a költségvetési aktus, ugye a 86-os, 95-ös és a mostani ítélet is ö, megerősíti, hogy a költségvetés nem jogalkotási aktus, ez egy számviteli dokumentum. A köcs, a parlament elnökének aktusáról van szó. a bíróság tézisét szeretném ismertetni. A 314-es cikk különleges eljárást ír elő, egy alapvetően számvételi jellegű, jelentőségű dokumentumot kell elfogadni, miután az Európai Parlament elnöke meggyőződött róla, hogy szabályosan végigvitték a költségvetési eljárást, fogadják el ezt a dokumentumot. Még ha különleges jogalkotási eljárás végén jön létre is az aktus. Valójában a szószoros értelmében véve nem jogalkotási ö, aktusról van szó, 263-as cikk alapján nem lehet megtámadni azt. Tehát az elnök nem jogalkotási, hanem jogi aktust ö, fogad el, ami a bíróság ö, ellenőrzése alá esik. Azért fontos ezt elmondani, mert ugye egy számviteli dokumentum jogi ereje nem igazán egyértelmű. Nem tudom, hogy az Európai Bíróság mérlegelte, hogy milyen komoly kihatása van ennek a megállapításának. mindenképpen jelezni akartam ezeket. Úgy gondolom, hogy végül is rendeződtek most a dolgok, ne feledkezzünk meg róla, hogy a tanács nem akarta, hogy ez az eljárás tovább húzódjon. Nyilván a győzelmet azon lehet lemérni, hogy mekkora lett volna a vereség jelentősége, Tehát, hogyha azt állapította volna meg a bíróság, hogy önállóan nem írhat alá az Európai Parlament elnöke, hanem a tanács elnök és a parlament elnökének közös együttműködésével született volna meg ez a jóvágyás. Ez nagyon rossz hír lett volna 75 óta tartott ez a bizonytalanság, jó, hogy így lezárult az ügy, a Lisszaboni szerződés óta egyfajta egyensúly hiány valósult meg a felfogásban az intézmények között. Ugye van a jogalkotási eljárás, van, van a speciális jogalkotási eljárás, és az ilyen nézeteltérések vezethettek oda, hogy a tanács az előbb említett következtetéseket vonta le, de úgy gondolom, hogy nagyon jó hír mindenképpen ez az ítélet, Richard Kornak, Nikado Passusnak és Gauci kollégának köszönetet szeretnénk mondani. Mindent megtettek azért, hogy eljussunk idáig. A jogi szolgálat mindig ezen a véleményen volt 2009-ben jeleztük az elnökségnek, hogy nem szabad hagyni, hogy a tanács értelmezése érvényesüljön, és most a mi értékelésünket jóvá hagyta a bíróság továbbra is rendelkezésükre Erről Köszönöm szépen, elnök úr! Merci, cher ami. Merci, cher ami. Köszönöm, kedves barátom. Azt hiszem, hogy örülnünk kell ennek a valódi győzelemnek. Ez egy politikai és jogi vitának az eredménye, amit a parlament több évtizede vív, és a Költségvetési Bizottság nevében szeretnék gyakor- gratulálni önnek és az egész jogi szolgálatnak, amelynek sikerült megtalálnia a megfelelő érveket, amelyekkel meggyőzte a bíróságot. Egy olyan helyzethez jutottunk el, aminek időnként már nevetséges volt a léte. A Lisszaboni szerződés előtt a tanács a, az el, tanács elnökének hagy, engedte, hogy a parlament elnöke a szavazás végén ott a plenárison helyben írja alá a dokumentumot. Ezután a lehetővé tette, hogy a szavazás után egy nagy képet készítsünk a parlament elnöke, körül ott voltak a fényképen a költségvetési bizottság elnöke, a számvevők és egyebek, és ez volt a... Miután hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, akkor pedig áttértünk egy festői fázisba, amelyben a költségvetési tervezet a tribün, az elnöki tribün alatt volt, középen, és akkor az utolsó szavazatot is elmondták, akkor a parlament elnöke igyekezett minél előbb leszaladni, a tanács elnöke ugyancsak így, hogy melyikük ér előbb oda, és fotó nem volt. Hát most így egy méltóbb helyzet van, amelyik megfelel a szerződések szellemének, és megfelel a parlamentnek. Jean-Luc Dehaene itt sukta, hogy attól a perctől kezdve, hogy a bíróság a bölcsességétől vezérelve elég meglepő elemzést visz végig, de szuverén a döntése, amiben úgy tekinti, hogy a ö, költségvetés az egy számvevő, ö, számviteli dokumentum. Nyilván fog tetszeni a ö, közvéleménynek, és a jogi aktus az az elnöknek az aláírása. Hogyha ez jogilag ez az értelmezése a ö, szerződésnek, akkor a parlamentnek van egy nagyon erős ö, érve, hogy ö, semmi sem igazolja, sem politikailag, sem jogilag azt, hogy a jelenlegi gyakorlata a miniszteri tanácsnak az, mely szerint a tanács a parlament, nemzeti parlamentnek elküldi a bizottság költségvetési tervezetét, és 8 hetet ad a nemzeti parlamenteknek, hogy eh, véleményt mondjanak, hogy kompatibilis-e a szubszidiaritással vagy a szerződéssel. Hát ez ugye az a kettes mellék eh, kettes jegyzőkönyvnek az alkalmazásával kapcsolatos probléma. Nem tudom, hogy a jogtanácsunk akar -e erre reagálni, vagy elmondani, hogy mi a véleménye. A válasz az egyes és a kettes jegyzőkönyvről is van szó, de itt valójában csak az egyesről van szó. Strictus sensu ez egy más kontextusban, de mégis a költségvetési kontextusban azt mondták nekünk, hogy ez nem jogalkotási tevékenység, mert az lesz, amit majd az ö, hivatalban lévő elnök állapít meg. Nem hiszem, hogy itten eh, túlzottan kellene hangsúlyozni a tanácsnak a rossz gyakorlatát, amit azért mégiscsak eh, keretbe foglalnak a különböző határidők, a 314-es cikk, július 1 stb. De mégiscsak tudni kell, hogy ezzel kapcsolatban az én felfogásom szerint eh, nagyon nehéz lenne a tanácsra bármiféle fegyelmet rákényszeríteni mert ugye végül is nagyjából azt, azt csinál, amit akar. Ez nekünk nem sért bennünket, ez egy rossz szokás természetesen, de mindaddig, amíg nem sérti meg a kötelező rendelkezéseket, amelyek a 314-es cikkben vannak a határidőkre vonatkozóan, nem fogunk tudni e, valójában mit tenni. Nem hinném, hogy hagynák magukat meggyőzni az ítélet alapján, ami nem is nagyon tetszik nekik. De hát meglátjuk. Elnök, igen, hát a gyakorlatban a tanács ugyanúgy, ugyanúgy, hogy ránk is nagyon szigorúan vonatkoznak a szerződésben lévő határidők. A hátrány az csak annyi, hogy ellenőriztük, minden évben megtapasztaltuk a Lisszaboni szerződés óta, hogy nem a költségvetési minisztertanács dönt a költségvetésről, hanem egy írásos eljárás van. Ugye augusztusban miniszterek nem jönnek ide, a költségvetési miniszterek már eleve nem jönnek el normál időben Brüsszelbe, és augusztusban még kevésbé, még csak a nagykövetek sem, hanem írásos eljárás van, és a költségvetési tervezet tulajdonképpen nem ö, hoz létre igazi politikai nyilvános vitát a minisztertanács szintjén. De abban igaza van, hogy ez kevésbé ö, jogi kérdés, mint inkább lényegi politikai probléma. Első évben már ezt hangsúlyoztuk, amikor a Lisszaboni szerződés hatályba lépett. Ez egy olyan küzdelem, amit eddig nem tudtunk végigvinni, majd igyekszünk megnyerni vagy az utódaink igyekeznek meg, megnyerni ezt a csatát. Tehát akkor mi jogi szempontból kielégítést kaptunk, és nekünk parlamenti képviselők, illetve költségvetési bizottságnak kell arról gondoskodnunk, hogy az a szöveg, amit aláír az elnök, azok a mi számadataink legyenek, és nem kizárólag a tanácsé. Ez már politikai vita. Nos, mert végül is lehetne azt is mondani, hogy ők írják alá, és mi mondjuk a számokat. Kedves kollégák, köszönöm szépen a jogtanácsosunknak a tájékoztatását. Van még néhány egyéb kérdésünk, de azt hiszem, hogy elég gyorsan tudunk itt haladni. Az MFF-et illetően és az intézményközi megállapodást nem tudom, hogy Jean-Luc szeretne valamit mondani róla, véleményem szerint itt nincs igazán mit megvitatni. Nincs új elem a legutóbbi, a múlt heti plenáris óta, tehát nyilván emlékeznek, hogy elfogadtuk a plenárison a kettes dabot, amelyik az első szelette a 11 milliárdnak, ami szükséges 2013-ra a kifizetésekhez, és az elnökök konferenciája úgy döntött, hogy október 2-re, másodikára átviszi a jogi megjelenítését az MFF-nek, azaz a MFF rendeletet, az intézkedési megállapodást és a saját forrással kapcsolatos döntést, amiben mi csak konzultációs joggal rendelkezünk. Figyelembe véve ezt az új ütemtervet az lapkóban, ban amely az intézmény közi ügyben jelentéstevő, és elhalasztotta a saját szavazását. Tegnap előtt voltam jó magam is az AFKO-ban. Az AFKO készít egy jelentést, ami egyértelműen átvette az általunk tett javaslatokat. Tehát itt tényleg válvetve dolgozunk az AFKO-val. Tehát ma reggel megvizsgáltuk a kifizetési kérdéseket a 2014-es költségvetéssel. Hát, hogyha csak nincsenek észrevételek vagy kommentárok, akkor szerintem ennyiben maradhatunk, és a jövő héten majd meglátjuk. Emlékeztetni szeretnék, hogy jövő héten ugyanaz van egyébként, majd meg kell nézni, hogy hogyan oszlanak meg a feladatok. Zsozé 26-án van kobű egész nap, ugye? Nem? Délután? Jó. Akkor délelőtt pedig a kifizetési. Vagy az is délután? Tehát akkor délelőtt koordinátor, utána délután kifizetési ülés a tanácssal és a bizottsággal, és kobű, amelyik pedig 15.30-kor kezdődik. Tehát kommentár ezzel kapcsolatban nincsen, akkor ez tök... Mégis? A koordinátori ülés az mikor lesz? 10.30-kor, de pontosítani fogjuk, 10.30-tól 12.30-ig fontos ülés lesz, mert természetesen, mert elvileg ez az utolsó koordinátori ülés, mielőtt a módosítókról szavazás lesz október 2-án és 3-án. Más kérdés, Goldman úr. We are talking, uh... Mivel uh, az MFF-ről beszélünk, informálnom kell a Költségvetési Szabadság tagjait arról, hogy kaptunk egy levelet, és amiért elhalasztottuk a szavazást erről a TB-ről, azért, mert nem prezentálták a költségvetési tervezetet, és túlságosan nagy volt a diszkrepencia bizonyos rendeletek között, például a kohéziós, illetve az agri rendeletek között. Nem tudom, mi a helyzet az agri, agrival kapcsolatban, több mint 70 trialógus volt már a kohézióval kapcsolatban, és tegnap volt, illetve ma volt az utolsó, de amire én tudom, nem sikerül majd kompromisszumot elérnünk, két esetben a tanácssal. Az egyik az a teljesítményi tartalék, a másik pedig a feltételrendszer. A második kérdés teljes mértékben azt mondta a tanács, hogy nincs kompromisszum, a parlamentnek sincsen kompromisszumkészsége ebben az esetben. kérdés az az, hogy mi lesz majd az MFF-fel, és hogyan fogunk majd erre reagálni a Költségvetési Szabizottságban, hogyha az a helyzet fog ismételten előállni, hogy nincs kompromisszum, legalábbis a főrendeletek egyikében, vagy mind a kettőben sem. A adatok ugyanaz, a számok ugyanazok maradnak, hiszen van a tanács és a bizottság között megállapodás, de a follow-up levélben azt olvashattuk, hogy itt akadályok vannak, és szerettem volna mindenkit arról tájékoztatni, hogy a két esetben nem sikerült kompromisszumra jutnunk, és euh, igazából nem tudjuk, hogy mit tegyünk, hogy várjunk, amíg a kohézió területén történik valami, vagy tegyünk egy független lépést. Merci, monsieur, mon Igen, köszönöm szépen, kedves kollega. Igen, ez egy alapvető politikai probléma. Válasz, várjuk, várunk. Igen, várjunk-e? Várjunk. Várjunk addig, amíg végleges megállapodás nem születik. A politikai padhelyzet fennáll egy nagyon fontos témában. Ez nem másodlagos kérdés, hanem első rendű. Szerintem Giovanni Levia nincs itt, vannak más agritagok is itt a mezőgazdasági szakbizottságnak is van három vagy négy fontos eh, pontja, hogy abban bízunk, hogy ez a célkitűzés, vagyis az október másodiki szerdai határidő elég nagy nyomást jelent majd a trilógus résztvevői számára ahhoz, hogy kompromisszumra jussanak. Schulz elnök, aki teljes mértékben tisztában van az egész folyamat nehézségével, bejelentette, hogy készen áll arra, hogy Barózó elnöknek és a litván elnökségnek azt javasolja, hogy tartsanak egy új trió csúcs találkozót az intézmények elnökeinek részvételével, hogy kilábaljunk a padhelyzetből a 324-es szerződéscikk alapján. Ugye ezt tette lehetővé az MFF megállapodást is. Na most azzal a két ponttal kapcsolatban, amit ön említ a kohéziós alap kapcsán, ami a makroökonomiai feltételeket illeti, ahogy ön is mondja, van egy elméleti álláspont, amiben teljesen eltér egyfelől a bizottság és a tanács, másrészt a parlament véleménye. Itt ebben ez engem nem aggaszt annyira, mert a látszat ellenére körvonalazódik a végső kompromisszum, viszont ami a teljesítménytartalékot illeti, olyan információkat kaptam, miszerint az 5 és a 7 százalék közötti különbségnek kihatása van a kifizetési előirányzatokra, és ezért aztán a tanács oldaláról, de a bizottság oldaláról is úgy ítélik meg, hogy ez megkérdőjelezheti a kifizetési plafonokat. Minden bizonyal meg kell néznie a tárgyaló delegációnknak ezt a kérdést közelről is, mert látjuk, hogy két dimenziója van ennek. Egyfelől a kohéziós alapok, ahol ugye tartalékot képeznek a jó teljesítés ösztönzése érdekében, de másfelől vannak kifizetési plafonok, gondoskodni kell arról, hogy ne legyen a kettő ellentétes egymással. Na most a látszat ellenére ez kényesebb, nehezebb, keményebb kérdés, mint a másik, amit említett önök, akik ott tárgyalnak a trilógusban, önök közelről meg kell, hogy vizsgálják ezt az optimizmusom ellenére, hogyha a dolgok nem oldódnak meg, nincs elfogadható kompromisszum, akkor az elnök értekezetnek az az álláspontja, hogy e nagy ügyekben megvárjuk, hogy a tanács megfelelő engedményt tegyen két üléssel, ugye szeptemberiről az október 2-esre halasztottuk a végszavazást ezzel a két feltétellel, amit ön is említett, ugye kifizetési előirányzatok, illetve politikai tárgyalás a másik jogalapjáról. Meglátjuk az októberi kettes plenárisig, hogy mi történik a kettő ügyben ha nem kapjuk meg a plusz 3 milliárdot, akkor várunk, amíg meg nem kapjuk hogyha alapvető politikai ellenvetés van továbbra is a jogalapoknál, akkor megint csak várnunk kell. Ez a parlament álláspontja. Biztos vagyok benne, hogy Schulz elnök a következő kontaktcsoportülésen fel fogja vetni ezeket, és az elnök értekezlet elé fogja vinni a döntést. Mm, két-három héten belül elég gyorsan a legutolsó trilógus fordulón történtek alapján, amin ugye önök részt fognak venni, létrejöhette a három elnök triója. Nincs további észrevétel. Nagyon jó, köszönöm. További napirendi pontok. A 11-es pontot kell még megbeszélnünk, a többit elhalasztottuk vagyis az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról kell beszélnünk, beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek összességeivel szemben. Görán helyettesíti az előadót. Igen, én helyettesítem, mert delegációnkkal Bulgária, Törökország és Görögország határára ment, tehát elég érdekes helyre ment. ez a külső kölcsönzési mandátuma az EBB-nek. Tudjuk, hogy már itt volt hasonló napirendi pontunk korábban. Most a 2013 utáni mandátumról beszélünk, tehát az új MFF periódus esetében. Ahogy tudják, az EBB, az Európai Unión kívülre is kölcsönöz pénzt saját felelőssége, saját kockázatára, mint normális bank, illetve olyan eh, helyeken, ahol az Európai Unió garantálja a eh, befektetést. Ez egy eszköz az Európai Unió számára, hogy elérje a politikai célkötözéseit, kötelezettségvállalásait, és ezáltal sokkal megbízhatóbb eh, pénzügyi forrásokat kínál fel. Alapokat hoznak létre, és ezt kiegészítik az európai költségvetéssel, ami az a döntés, amit hozunk, az nagyon fontos, mert ez kihat az adott alapokra is. Ez a modell működik minden területen, a lehetséges tagjelölt országokban, a Nyugat-Balkánon, Oroszországban, Latin-Amerikában, csak Afrikában van egy másfajta mandátum. A jelenlegi mandátum, ahogy mondtam, ez évben le fog járni, és ezt meg lehet hosszabbítani hat hónappal, de ez azt is jelentheti, hogy elég gyorsan kell eljárnunk, hogy ez már hatályba léphessen 2014-ben. Az Európai Bizottság javaslata 28 milliárd eurós összegről szól. Ezt két részre osztják fel. Van egy 25 milliárdos fix plafon, és erre még 3 milliárdot rá lehet tenni, hogyha a 2017-es középtávú értékelésnél ezt jónak tartják. A jelentés készítő úgy gondolja, hogy ez a plafon igazából egy csökkentést jelent összehasonlítva a jelenlegi plafonokhoz képest, ami 30 milliárd jelenleg, és úgy gondolom, hogy ez, a 20, és most le, lecsökkentik 28 milliárdra. Ez nagyon fontos, nagyon sok pénzre van szó, és ezért kell erről beszélni. A csökkentés valószínűleg az összes régiót érinteni fogja, főként Latin Amerikát és Dél-Afrikát. A jelentés benyújtotta a tervezetét 40 módosítással egyet, együtt, és van néhány dolog, amire szeretne koncentrálni a számokra, az átláthatóságra, a szerepelőkkel, való kapcsolatokra, illetve az európai politikák jobb erőtérbe helyezésére. A jelentés készítő azt szeretné, hogyha a jelenlegi plafont állítanák vissza, vagyis eh, a fix és opcionális plafonokat 1 milliárddal növelnék, vagyis 25 milliárdra, 26-ra és 4-re az opcionális eh, alapok esetében. Az EU alapok, amelyek az e bb n FB garancián keresztül mennek, azok nagyon hatékonyak, és nagyon fontosak ezért, és a két milliárd hatása lényegi lehetne. A módosítások többi része az átláthatóságra koncentrál, az érintettekkel való kapcsolatfelvételre, itt is javítani kell a helyzeten, de főként a helyi szerepvállalókra kell koncentrálni, és persze nagyon fontos az is, hogy jobb jelentéseket kapjon az Európai Parlament, és jobb legyen a kapcsolat a, kül- a külső pénzügyi szolgáltatókkal. A harmadik része a módosítóknak az EU politikákat öleli fel, az Európai, jelentéskészít úgy gondolja, hogy az Európai Parlamentnek támogatnia kell ugyanazokat a dolgokat, amelyeket a 2011-es félidős áttekintésben is megfogalmaztak, már csak azért is, mert az EBB-nek nagyon óvatosnak kell lennie a bankpolitikájával. Persze szükség van arra, hogy megtartsa a legmagasabb hitelbesorolását, de ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy a hitelezés megfelelően az Európai Unió politikáinak is. A jelentéskészítő úgy gondolja, hogy még jobban össze lehetne hangolni ezt az EU politikájával, kötődve így a szociális kérdésekhez, a környezetvédelmi kérdésekhez, a adókerülés témájához, jogi kérdésekhez. Tehát számos olyan Európai Uniós politika van, amelyet jobban lehetne összeegyeztetni az EBB hitelezésével. ez tulajdonképpen a javaslat lényege, az az elképzelés, hogy ez csak egy bemutatója lenne a jelentésnek, és persze üdvözöljük a megjegyzéseket, de majd szeptember 26-án jövő héten beszélnénk erről mélyebben. Október 1-ig kell benyújtani a módosítókat, és eh, október 17-én tárgyalunk erről ismételten a szakbizottságban. Ennyit javasolt a készítő. Merci bien, Göran. Euh, Köszönöm szépen, Göran. Kérdezném, hogy vannak-e észrevételek vagy kérdések. Helga, Köszönöm szépen Görannak, és aki Iválót képviselte. A mi számunkra ez jó irányba mutat, legalábbis ami javaslatként van de néhány dolog van, amire majd szeretnénk koncentrálni akkor, amikor a módosítókról lesz szó. Először is a mennyiséget, illetően egy más megoszlást szeretnénk. Jobb lenne, hogyha 27 milliárd lenne és 3 milliárd. A másik pedig a minőséget, illetően ön is említette időnként, de ezt szeretnénk megerősíteni a megfogalmazást és ezért fontos, hogy a zöld projekteket szorgalmazzuk, a fenntarthatóságot segítsük az EIB-nek a tevékenységbe, és hogy valóban a zöld ágazatba kerüljön beruházásra egy bizonyos hányad a 2020-as terveknek megfelelően, és az is fontos, hogy a KKV-kra és az NGO-kra is koncentráljunk. Az átláthatóság szempontjából nagyon fontos az éves jelentés, és fontos, hogy elszámoltathatóak legyenek a középtávú felülvizsgálat eh, az nagyon fontos, hogy akkor megvizsgáljuk, hogy vannak-e, milyen lehetőségek vannak, és eh, ezt követően pedig szeretnénk hangsúlyozni a konzisztenciát, hogy a 21-es cikkével a szerződésünknek összhangban legyünk demokrácia, emberi jogok, fenntartható eh, fejlődés és ezek kerüljenek támogatásra. Kicsit sajnálatos, hogy az az ütemterv ennyire szoros, de per pillanat nincsen más lehetőség, úgyhogy szorosan együtt kell működnünk. Elnök, köszönöm szépen. Más észrevétel nincsen, tehát akkor, ahogy Gören említette, ezt a vitát a jövő héten folytathatjuk, és ki bővíthetjük az Európai Beruházási Bank elnök részvételével. Vannak-e további hozzászólások, kommentárok? Nem, akkor köszönöm szépen. Szerintem kimerítettük a napirendet, és akkor belekezdtem az ülést, és találkozunk a jövő héten.